nyelv alkalmazásáról négy percre Weber asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek, nem csak azért, mert nagyon konstruktívan hozzájárultak a jelentéshez, hanem azért is, mert nagyon elkötelezettek dolgoztak az emberi jogok betartásáért és a diszkrimináció ellen egy időben egy emberjogi hálózat tagja voltam, amely EU-s szinten lobbizott a diszkrimináció tilalmáról szóló szabályozás elfogadásáért. Ezt történelmi léptékű pillanatnak tekintettük, ennek az elfogadását tekintettük történelmi léptékű pillanatnak. 16 évvel később most az a privilégium ért engem, hogy az Európai Parlament képviselőjeként értékelhetem, hogy a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv alkalmazása mennyire volt sikeres. 2011-ben kötelezettséget vállaltak a tagállamok arra, hogy a foglalkoztatás és a szakmai képzés területén alkalmazzák a diszkrimináció tilalmát. Nem meglepő, hogy még egyes tagállamok túlmentek a vállalásaikon, és a diszkrimináció tilalmát más területekre is kiterjesztették, például az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés területére mások még mindig nem alkalmazzák megfelelően az irányelv rendelkezéseit. A jelentés felhívja figyelmet arra, mennyire fontos a jó minőségű adatgyűjtés, mind EU-s szinten, mind tagállami szinten, azért, hogy ezáltal megkönnyítsük a diszkrimináció feltárását, főként a közvetett diszkriminációit. Igen, nagy a különbség a hátrányos megkülönböztetés se kapcsolatos eh, tapasztalat és a bejelentések között. Nagyon fontos, hogy a társadalom minden szintjén felhívjuk a figyelmet erre a problémára, Sokszor ugyanis a diszkrimináció áldozatai maguk sem ismerik fel annak a meglétét, és ezért nem is tudnak fellépni vele szemben. Mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, mennyire fontosak az, esély, az egyenlőséggel foglalkozó szervezetek, abban, hogy felhívják a figyelmet a problémára, mint az áldozatok esetében, mint pedig a munkaadók esetében. Fontos, hogy az ilyen szervek, illetve szervezetek pártatlanak legyenek és megfelelő finanszírozásban részesüljenek. Külön szeretném hangsúlyozni a többszörös hátrányos megkülönböztetést, amely általában a fragmentált szabályok és normák következménye a tagállamokban. Hogyha egy konkrét a, a diszkrimináció egy konkrét típusa esetében nehéz egyáltalán feltárni a diszkrimináció tényét, akkor elképzelhetjük, milyen nehéz ez, hogy a többszörös diszkriminációról van szó. A jelentés emellett javasolja a tagállamoknak, hogy biztosítsák, hogy az áldozatok megfelelően, megfelelő hozzáférést kapjanak a jogi tanácsadáshoz, az eljárás minden egyes szakaszában, és biztosítani kell azt is, hogy bizalmasan kezeljék az ügyüket az érintett szervek. A jogorvoslat nem csak az áldozatok számára fontos, hanem gyakorlatilag egyfajta társadalmi nevelő hatása is van. A megfelelő ö, reprezentáció, megfelelő képviselet a bírósági eljárások esetében sokszor még mindig probléma bizonyos tagállamokban. Emellett több szinten is segíteni kell az áldozatokat, illetve a jogorvoslati fellépésüket. Nagyon fontos látni azt, hogy segíteni kell a civil szervezeteket, amelyek ebben az esetben segíthetnek. Fontos emellett a tagállamok közötti megfelelő tapasztalatcsere is. Mi a diszkrimináció minden formájával szemben fel kell lépnünk, ezért is remélem, hogy a parlament nagy többséggel elfogadja ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönjük Weber asszonynak. A bizottság részéről most Tyson asszony következik. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Weber asszonynak, a jelentéstevőnek, hogy elkészítette az irányelv alkalmazásának e átfogó értékelését. A diszkriminációnak semmi helye nincsen az Európai Unióban, ezért az Európai Bizottság határozottan elkötelezett amellett, hogy a diszkriminációmentességi irányelveket eredményesen végrehajtsák azért, hogy egy tisztességesebb, befogadóbb társadalmat segítsünk elő, különösen a munkaerőpiac területén. Az európai szociális jogok pillérje meghatározza, hogy a munkaerőpiaci részvétel részvétel alulképviselt csoportok esetében támogatandó, és egyenlő elbánást kell biztosítani biztosítani számokra minden területen a diszkrimináció leküzdésének segítségével. Nem tagadhatjuk, hogy a közelmúltbeli statisztikák azért aggályokat mutattak a 2015-ös Euróbarométer felmérés esetében, legalábbis széles körben elterjedt a diszkrimináció érzékelés az Európai Unióban. A válaszadók 64%-át aggasztotta az etnikai származás alapján történő megkülönböztetés 58% szexuális orientációnál, és a vallási hit és a fogyatékkal élés szintén jelentős forrást mutatott a diszkrimináció esetében. Ez pedig ennek leküzdése pedig kritikus fontosságú ahhoz, hogy az irányelv végrehajtását biztosítani tudjuk. Az irányelv például eh, az irányelve kapcsolatos jelentés azt is elmondta, hogy eh, történtek lépések annak hatékony végrehajtására, és megfelelő jogszabályokra láttak példákat annak érdekében, hogy például az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítsák. Az önök jelentése pedig nagyon helyesen hangsúlyozza ezeket az aspektusokat. A bizottság az irányelvet sok fronton kívánja ezeket kihasználni, erre néhány példát szeretnék említeni. Először is támogatjuk az elemzést és a kutatást a tagállamok az összes tagállamban a diszkrimináció elleni küzdelem általános átfogó értékelésében a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció jelentése, fogyatékkal élő személyek helyzeti, helyzete a foglalkoztatás kontextusában, illetve a szexuális diszkrimináció helyzete az Európai Unióban. 50 tanulmányt folytatunk most a minőségi adatgyűjtés terén is. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ezen jelentések kidolgozása nem megoldás, azonban a diszkrimináció mintáinak megértése nagyon fontos, hogy megfelelő döntéshozatalra és végrehajtásra kerüljön sor. Második, a diszkrimináció ellenes magaszintű munkacsoport a helyes gyakorlatok cseréjét biztosítja hogy javítsuk a jogok ismeretét, illetve az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, a nemzeti esélyegyenlőségi szervezeteket is támogatjuk. 2015-ben például az alapvető jogokról tartottunk egy kolokviumot, amely a toleranciára vonatkozott, illetve az antiszemita, illetve muszlim ellenes gyűlölet elleni küzdelemről szólt, illetve több diszkrimináció fajtára is odafigyelt ezen kívül pedig együttműködünk és támogatunk több szervezetet a diszkrimináció elleni küzdelem területén, például az Európai Jog Akadémiája, az Európai Alapjogi Ügynökség, illetve az Equinet, a Nemzeti Esélyegyenlőségi Szervezetek Hálózata harmadik pedig a jogalkotási területen a 2008-as javaslat, amely az egyenlő elbánás irányelvére vonatkozott. Ennek az volt a célja, hogy a diszkrimináció tilalmát kiterjeszti a vallás, a életkor, a fogyatékosság, szexuális orientáció alapú diszkriminációt kiterjeszti például a társadalmi védelem, társadalmi előnyök, oktatás, árukiszolgáltatások biztosításának területére. Aztán a fai alapú megkülönböztetés e, kapcsolatban, illetve a szexuális orientáción alapuló, illetve nemen alapuló megkülönböztetés esetében pedig nagyon sokszor nem foglalkozunk a szociális védelemhez való hozzáféréssel, ezt szeretnénk mielőbb orvosolni. Tisztelt képviselők, ami pedig az irányelv javaslatot illeti az európai akadálymentességi irányelvről, ugyanis az akadálymentesség katalizátora a fogyatékkal élők társadalomba történő teljes körű integrációjának, ezért szeretném elismerni, hogy milyen intenzív munka folyik az Egyesült Nemzetek fogyatékkal élőkről szóló egyezményével kapcsolatos munkához. Illetve 2015-ben javasoltunk több intézkedést, amely az LMBTI jogokra vonatkozott. Ne feledjük ezen kívül az Európai Bíróságot, amely szintén nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy az európai diszkrimináció ellenes jog alkalmazási körét kiterjeszte. Van két függőben lévő ügy, például elbocsátások, női munkavállalók elbocsátása történt, mivel iszlám fejkendőt viseltek. Végezetül pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy az inkluzív munkaerőpiacot csak akkor lehet elérni, hogyha partnerségi megközelítést alkalmazunk, amelyben minden érdekelt fél részt vesz. A hatóságok segíthetnek az embereknek ahhoz, hogy készségeket sajátítsanak el és hozzájáruljanak a növekedéshez, a vállalatok pedig hozzájárulhatnak a diverzitáshoz, így módon pedig a az innovációhoz és a teljesítményhez. A szakszervezetek, a civil szervezetek, a tudományos világ pedig a diverzitással, a sokszínűséggel és a diszkrimináció ellenességgel kapcsolatos nézetek terjesztésében segíthetnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a Libe Szakbizottság nevében Helga Stevensnek egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Ebből a jelentésből világossá válik, hogy 16 évvel az Európai Uniós irányelv elfogadása után még mindig nem valósul meg az egyenlő bánásmód a foglalkoztatás terén. Nagyon sok munkánk van még, természetesen van, még, nagyon sok mindent sikerült elérni, de a fogyatékkal élőket még mindig a élet, fogyatékkal élők még mindig alul reprezentáltak a munkaerőpiacon, sokkal nagyobb közöttük a munkanélküliség. Az, a közelítés tehát nagyon fontos minden területen. Nagyon fontosak a kiegészítő intézkedések. <clears throat> A <clears throat> fogyatékkal élő személyek számára nagyon fontos az akadálymentesítés, mentesség annak érdekében, hogy a munkaerő szabad áramlása megvalósulhasson az ő esetükben, de gyakran administratív akadályok is problémákat okoznak. Az a nem fogyatékkal élő személyek ilyen akadályokban nem ütköznek. Ez elfogadhatatlan. Nagyon örülök annak, hogy az ENSZ egyezményére is utalnak a fogyatékkal élő személyekre. Ez az egyetlen globális szerződés, amelyet az Európai Unió ratifikált. Köszönöm szépen. Most pedig a Nőjogi Bizottság nevében ne asszonyé a szó. Köszönöm szépen, kedves kollega. Először is szeretnék köszönetet mondani Weber asszonynak a munkájáért. Egyetértek vele, a diszkrimináció a munkahelyen valóban olyan problém, a, probléma, amelyet aktívan ö, meg kell szüntetni. Javít, javításra van szükség ezen a területen. Én voltam a FEM szakbizottságban a vélemény készítője, amely utal a többszörös diszkriminációra a nőkkel szemben. Azt mondjuk, hogy beszélnünk kell a nők hátrányos helyzetéről, például a szülési szabadság miatt a nők háztartásban végző, végzett munkáját is el kell ismerni, és lehetővé kell tenni számukra a visszatérést a munkaerő világába. Üdvözlöm a jelentést, de még mindig vannak fenntartásaim. A jelenlegi jogszabályokat konzekvens módon kell alkalmazni, ahelyett, hogy új irányelveket javasolnánk. Nagyon vitatott az etikai kérdések harmonizálása, és az is, hogy tagállamok kritizáljuk azzal kapcsolatban, hogy megtiltják vagy megengedik a vallási szimbólumok viselését a munkahelyen. Szubszidiaritásnak kell érvényesülnie, a tagállamoknak kell ezt szabályozni. A foglalkoztatás területén az egyenlőség támogatása kulcsfontosságú feladatunk, ezt kell támogatni. Köszönöm szépen mondja az elnök, és akkor folytatjuk a frakciós hozzászólókkal. A következő hozzászóló a néppárt nevében, Kásza úr, egy percre tessék. Grazie, sul president, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett. Ennek a, az irányelvnek az alkalmazása a diszkrimináció e, elleni védelmet nyújt, ahogy ez az Európai Uniós jog is meghatározza. Egy általános keretet határoz meg, amelyen keret, amelynek keretén belül harcolhatunk a diszkrimináció e, ellen a kor, nem, szexuális orientáció e, és egyéb szempontok alapján a munkahelyen. Egyes tagállamokban létezik az egyenlő bánásmód elve, anélkül, hogy a tagállamok szabályait találásnánk. A tagállamok sajnos sok tagállam nincs itt most, tagállam képviselő nincs most itt, de a tanácsban a feladatuk az, hogy képviseljék az értékeiket, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy egy toleránsabb világ jöjjön létre, amelyben a diszkrimináció csökkentik. Köszönöm szépen. Egy kékkártyás kérdés jön Szanyi úr részéről. Elfogadja? Elfogadja ezt a kérdést? Szanyi úr, a szó

Igen, természetesen, elnök úr, arról beszéltem, hogy a diszkriminációt csökkenteni kell, nem vagyunk tökéletesek, nagyon sok feladatunk van még, sok ország igyekszik megosztani a jó tapasztalatait, mielőtt sikerül teljes mértékben megszüntetni a diszkriminációt minden területen a munka világában. Köszönöm szépen a Szociáldemokrata frakció nevében Blinkevés úr, asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Weber asszonynak ezért a kitűnő jelentésért, illetve nagyon jó együttműködésért. Az irányelvnek hatása lesz mindenki hétköznapi életére, beleértve a fiatalokat, a fogyatékkal élőket, az idősebb állampolgárokat, nőket és férfiakat egyaránt. Nagyon fontos megérteni, hogy a demográfiai változások Európában, illetve a nyugdíj életkor határ megemelése, azt követeli meg tőlünk, hogy foglalkozunk az idősebb munkavállalók elleni diszkrimináció problémájával, és ahogyan a nyugdíjkorhatárt megemeljük, biztosítanunk kell a megfelelő lehetőségeket az ilyen munkavállalók számára, annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon maradhassanak. Szeretném arra biztatni a tagállamokat, hogy az idősebb munkavállalókat a tisztességtelen elbocsátás ellen védjék, ugyanis könnyű célponttá válnak a tagállamokban az idősebb munkavállalók. Illetve szerettem volna még egy dologra felhívni a figyelmüket, ez pedig a leginkább kiszolgáltatott társadalmi csoportok elleni diszkrimináció, ez pedig a fogyatékkal élők csoportja. Nagyon sok eh, tagállam nem tudta megvalósítani a fogyatékkal élők számára megfelelő munkakörnyezetet, illetve az egyenlő lehetőségeket például az oktatás vagy a szakképzés területén. A tagállamoknak tehát eh, ki kell használniuk azokat a finanszírozási alapokat, amelyek segíthetnek abban, hogy a fogyatékkal élőknek minden segítséget megadjanak, illetve a munkahelyi helyi üldöztetéssel kapcsolatban is fel kell lépnünk, amelynek alapja lehet bármi a vallástól egészen a társadalmi nemig. Nagyon fontos tehát az ez elleni küzdelem, hogy baráti munkakörülményekhez biztosítsunk a munkavállalónak. Föl kell hívni tehát a közvélemény figyelmét a munkavállalók jogaira és lehetőségeire. A polgárok nagy része ugyanis nincsen tisztában ebben az irányában megfogalmazott jogaikkal. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig az ECR nevében Trevesius asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A, köszönöm szépen. Az ECR támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a munkahelyi diszkrimináció ellen irányulnak, de központi célkitűzésünk az is, hogy a gazdaságra ne erőltessünk rá olyan szabályokat, amelyek a végén munkájuk megszűnéshez vezethetnek. Ezért nagyon örülök annak, hogy a jelentés a jobb jogalkotás is kapcsolatot teremt, illetve a jobb jogalkotást is, annak szükségességét is kihangsúlyozza. A szabályozás nem vezethet nem kívánatos mellékhatásokhoz. Emellett a diszkrimináció ellen nem csak a munkahelyen kell fellépni, de mivel a tanács nem tudott megállapodni, ezért fontosnak tartom, hogy a diszkrimináció ellenes irányelvet vizsgáljuk felül és alakítsuk át. Az ECR egyébként a közbeszerzésekre vonatkozó részt nem fogja támogatni, és azt sem, hogy mielőbb hozzunk irányelvet az anyák védelméről EU-s szinten, ez továbbra is tagállami kérdés. Köszönöm. Köszönjük szépen. Egy percre most Hárkin asszony kap szót az Álda részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Renáta Weber kollégám jelentése átfogó, és egy nagyon kiegyensúlyozott módon mutatja be azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk azon a, a, a ilyen biztosítandó egyenlőség területén. Ez a jelentés kulcsfontosságú kérdéseket vet fel, ilyenek a fogyatékosság, az életkor, a vallás és a szexuális orientáció. Vannak olyan kérdések, amelyek viszonylag egyszerűek és könnyebben mérhetőek e-, ezeknél, ilyen például a megfelelő lakhatás biztosítása a fogyatékossággal élők esetében, a szociális záradékok megléte a közbeszerzési eljárások során, és továbbá ide tartozik a tagállamok részéről az, hogy mindenképpen elismerjék a különböző élettársi kapcsolatokat, és így tovább. Vannak olyan kérdések, amelyek nemzeti szintű hatást gyakorolnak, akár történelmi vagy kulturális kérdésekből adódóan. És hogyha az ember a munkahelyen valamilyen módon jogosnak tekinti a diszkriminációt, akkor ezzel Pandora szelencéjét nyitja meg. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most a Goer részéről Kári asszony kap szót másfél perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, amiért egy ilyen kiváló jelentést készített. Ez egy nagyon fontos téma, amely mindannyiunkat érint. A munkaerőpiachoz való hozzáférés mindenki számára nemtől, társadalmi származástól, szociális orientációtól vagy vallástól függetlenül. Az esélyegyenlőség mindenképpen egy célkitűzésünk kell, hogy legyen minden téren. Túl sokan szembesülnek hátrányos megkülönböztetéssel. Ha csak a nők helyzetét nézzük a munkaerőpiacon, azt látjuk, hogy még mindig hatalmas a különbség a bérek területén és a munkaerőpiachoz való hozzáférés területén a férfiakhoz képest. A kisebbségek esetében is nagyon nagy nehézséget okoz az ismeretek hiánya a jövőbeni potenciális munkaadók részéről. Mindenképpen meg kell változtatni a gondolkodásmódot a kultúráinkon belül azért, hogy a diszkriminációnak véget vethessünk. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy a jobb és több munkahelybe ruházzanak be, tehát a munkahely teremtésbe, és jó minőségű munkahelyeket teremtsenek. A diszkriminált üzdelem, emellett nem egy egyéni probléma, hanem egy kollektív feladat és felelősség. Köszönöm szépen, Zdanoka asszony következik. Thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Renáta Webernek gratulálni ezért a jelentésért, és a zöld frakció teljes mértékben támogatja azt a tanácshoz intézett felhívást, hogy gyorsítsa fel az EU horizontális diszkrimináció elleni irányelvét. Ma a meglévő diszkrimináció ellenes jogszabályok kiterjesztése, illetve annak konzisztens alkalmazása. Ezt úgy kell tekintenünk, mint fontos eleme a radikalizálódás megelőzésének. 78-as irányelv lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy pozitív fellépéssel eh, forduljunk azok felé, akik súlyos többféle és strukturális diszkrimináció szenvednek el, ezt azonban a tagállamok nem használják ki megfelelően. Szeretném aláhúzni azt az ajánlást is, amely arra vonatkozik, hogy nemzeti stratégiák európai keretrendszerét alakítsuk ki az antiszemitizmus és iszlamofóbia elleni e, elleni küzdelemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! mondja az elnök, most pedig az FDD frakció nevében a asszony következik. Te, grazie alla collega. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Weber asszonynak a munkáját. Az irény, irányelv már 16 éves, függetlenül a alkalmazási idejét illetően alapvető fontosságú az azóta zajlott munka, ugyanis a európai tagállamokban tapasztalt strukturális problémák új egyenlőtlenségeket teremtettek. A munkaerőpiacon számos olyan új lakossági csoport van, amely az egyenlőtlenség következményeit szenvedi el. Például azok a személyek, akiknek, akiket arra kényszerítenek, hogy a nyugdíjkorhatárokat egyre emeljék, azonban nem tudnak a munkaerőpiaci követelményekhez